Η κυρία Πρόεδρος. Α, ένα πρώτο κομμάτι. Az elnök. Comment... και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Hölgyeim kollégák! Megnyitom az ülést, folytatjuk a napirendi pontok tárgyalását, a tegnapi jegyzőkönyvet szétosztottuk, van-e megjegyzés, hogy nincsen, akkor ezzel elfogadtuk a tegnapi jegyzőkönyvet. A napi renden állásfoglalási indítványok szerepelnek Irennel kapcsolatban. Roxana Szaberi esetéről van szó. Elkezdjük a vitát. Először Kellen úrnak adom meg a szót, két az egyik társszerzője az állásfoglalás indítványok.